Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akkor kezdünk, egyébként nem lesz időnk elvégezni a munkánkat ma délelőtt. Úgyhogy ilyetén formán mindannyiukat szeretettel köszöntem. A napirendünk 12-es pontja következik. A tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezelése Viki Ford asszony az előadó itt van, e, e, és fel is vezetheti az anyagot. Az árnyék jelentések felelősei még nincs itt, e, de minden esetre megkezdjük ennek a tárgyalását. Ford asszony. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat, bár nincsenek itt, mert támogatást nyújtottak, és sok frakció is nagyon keményen dolgozott, és kompromisszumos módosító indítványokat próbáltunk összehozni, mielőtt egyáltalán benyújtottuk volna a módosítókat, és ennek eredményeképp most már csak néhány ügy van, amelyet meg kell tárgyalnunk ahhoz, hogy gyors döntésekhez tudjunk jutni a jövőben remélhetőleg. Látni fogják, hogy a szám 140 valahány módosító indítvány közül számosat már több frakció is aláírt és el sem tudom mondani, elnök úr, szinte, hogy mennyire rengeteg munkát tettek bele a frakciók, és mennyire hálás vagyok ezért. Szinte sikerült konszenzusra jutnunk a helyszínre jellemző vészhelyzeti tervekkel kapcsolatban, aztán a ritka és kicsi tartalékokkal kapcsolatban, aztán párbeszédet kell fordít, ta, folytatni az összes szabályozó között, és ezt a párbeszédet a lehető legmagasabb szintre kell vinni. Emellett sokkal erősebb bejelentési mechanizmusra van szükség, hogy a nagy közönség is biztonságban érezze magát. Tehát ne csak a szabályozónak mondják meg, hogy mi a helyzet, hanem az átlagember is tudjon róla, így tudjuk elkerülni a kockázatokat. Kell, hogy legyenek vészhelyzeti tervek, és az is nagyon fontos, hogy bármilyen incidensről beszámoljanak, és ezeket azonnal orvosolják, akár közpénzeket is felhasználva az ENISZA segítségével, EMSZA segítségével. Tehát ezeken a konkrét területeken is nagyon sok munkát végzett már az ágazat is annak érdekében, hogy levonhassuk a tanulságokat a válsághelyzetekből. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy válsághelyzetben mi hol van ezért képzéseket kell nyújtani. Az is nagyon fontos, hogy az erőforrásokat nagyon gyorsan mozgósítani tudják, függetlenül attól, hogy éppen azon a helyszínen ki a felelős, mindenkinek fel kell erre készülnie, hogy ha az olaj kifolyik, akkor a lehető leggyorsabban meg tudják akadályozni a kiömlést, és fel tudják tisztítani. Aztán a szennyező fizet elvével kapcsolatban az a kérdés, hogy mennyi félretett pénze van egy-egy cégnek, ahhoz, hogy utána akár tanítani tudjon. A kis és középvállalkozások vagy kisebb vállalkozások számára nem szabad, hogy ez túl nagy teher legyen. Sokszor említettük azt is, hogy az EU cég nagyon sok országban az EU-n kívül is tehát az Európai Uniós vizeket olyan olajfúrókutak utak balesetei is szennyezhetik, amelyek nem EU-s országokhoz tartoznak, hiszen sok tengerünk határos más országokkal, ahol vannak olajfúrókutak, gondolk itt például Észak-Afrikára. Van néhány módosító, amivel kapcsolatban például a, a, az engedélyekkel kapcsolatban kell még tárgyalulnunk is az Európai Uniós szintű mechanizmusokról is. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy bármilyen jogszabályt alkotunk is, azt utána be is tartatjuk. Ezért az Európai Bizottságnak nagyon ébernek kell lenni, hogy biztosítsa a törvények betartását. Nagyon sok munka zajlik még most is, ezekből néhány talán úgy írható le, hogy egy puzzle-ben a hiányzó elemeket éppen most tesszük be, ez az Európai Uniós jogszabályalkotás szempontjából és a nemzetközi együttműködés szempontjából is fontos. A bizottsággal is sikerült már beszélnünk. Nagyon fontos az, hogy a szabályozókat a bizottság a különböző tengeri területekről összegyűjtse, és egymásról is tudjanak, tudják azt, hogy mi, do, milyen dolgok történnek, amik az egész ágazatot befolyásolhatják, és az a lényeg, hogy az egész rendszer biztonságosabb legyen, ezért nagyon fontos, hogy a szabályozók megosztják egymással a legjobb gyakorlatokat. Az EMSA nagyon fontos szerepet tölt be, de egyedi olaj vagy gáz létesítményekért nem lehetnek ők felelősek, viszont a szakértelmüket a cégek felhasználhatják. Továbbra is várom, hogy együttműködjünk az árnyékjelentéstevőkkel a felmaradó kérdésekben. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan szavazásra tudjuk majd bocsátani. Köszönöm szépen, Ford asszony, Ról asszonyé az első hozzászólás joga. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt az elején. Hálás vagyok a jelentés készítőjének a nagyon jó együttműködésért és vitáért, amit folytatni tudtunk a jelentéssel kapcsolatban, és nagyon sok területen azt gondolom sikerült közös álláspontot kialakítani a biztonságra vonatkozóan, a harmadik felekre vonatkozó igazolásokat illetően, ez egy, hogy kellő időben történjen meg a jelentéstétel, legyenek meg a felelősségek sokkal közvetlenebb módon. Három kérdést szeretnék megemlíteni, ahol úgy gondolom, hogy fontos lenne egy kicsit tovább lépni. Mindenek előtt a és akkor most ugyanarról beszélek, amiről a jelentés készítője azt hiszem, hogy túl kell lépni az önkéntes együttműködés rendszerén, illetve tovább kell menni, mert hogyha egy vállalat például nem tartja be a követelményeket, ennek nagyon széles körű következményei vannak. De kapacitás probléma lehet, a felügyelettel, és ennek negatív hatása lenne. Úgyhogy uniós szinten kellene még hozzátenni valamit ahhoz, ami már létezik. És van egy olyan kockázat is, hogy a kötelező előírások megvalósulnak-e. Tehát biztosítani kell azok, hogy a, a követelményeknek megfeleljen mindenki, és a telekommal kapcsolatban is azt mondtuk, hogy ugye a szabályozók is találkoznak a szabályozó testületek, és a lényeg az, hogy megvalósuljanak az előírások, és ez sokszor bonyolult módon biztosítható. A oktákkal kapcsolatosan én szimpatizálok azokkal, akik aggodalmukat fejezték ki ennek a sebezhetőségevel kapcsolatosan. De vannak már ezzel kapcsolatban műveletek. Nekünk hangsúlyozni kell, hogy mennyire sajátságos mind ez ez a fúrás rendszer, és azt gondolom, hogy olyan követelményekre van szükség, amely az északi tengeri fúrásokat a legszigorúbb előírások szerint végezteti el. És mindenképpen túl kell, tovább kell mennünk, és sokkal szélesebb körben kell mindezt alkalmazni. És végül azt hiszem, hogy proaktív módon kell eljárnunk az EU társaságokat, illetően akik globálisan működnek. És ez nehezen biztosítható. Meg kell nézni véleményem szerint azt, hogy mi történik más iparágakban, ahol multinacionális vállalatok dolgoznak, és mi történik, milyen beszámolási rendszer működik annak biztosítására, hogy adott legyen az átláthatóság. Itt van persze egy kötelezettség, de az EU jogszabályoknak is kellene biztosítani, hogy az EU-ban működő társaságok ne ússzák meg ezeket az elkövetett hibákat. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kavályó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek, Vikinek ezért a nagyon jó együttműködésért mi megállapodtunk az alapvető kérdésekben, és számos módosítót állítottunk össze, úgy, hogy mindannyian aláírtuk, úgyhogy a raportőr munkája már tulajdonképpen a kompromisszumokat illetően nagyon előre haladott állapotban van. Jó volt az együttműködés Viki koordinációjával az árnyék jelentések felelősei között. Négy aggodalmamnak szeretnék hangot adni az eredeti jelentés tervezettel kapcsolatban. Ezekkel foglalkoznak a módosítók, amelyeket mindannyian aláírtunk, és ezek az aggodalmak azok, hogy európai szinten nagyobb aktivitásra van szükség. Az eredeti jelentés csak a tagállamokra fókuszált, úgyhogy szükség van a koordinációra uniós szinten is, és lehetővé kell tenni az országok számára, mert hogyha egy baleset történik, például mondjuk Észak-Afrikában, akkor az nyilvánvalóan hatással van a déleurópai országokra. És úgyhogy a lehető legjobban, lehető legjobb rendelkezésre álló technológiával kell dolgoznunk. És van még egy kérdés, az EMSA, a tengerügyi ügynökség nagyon könnyen átveheti azt a szerepet, amit a a balesetek megelőzésében játszhat, mert vannak olyan radarrendszerek, amelyek a tengerben található olajat azonosítják, és így könnyen ki lehet terjeszteni ezt arra is, hogy az olaj szivárgást rögzítsék, illetve meg, erő, megelőzzék, és azonnal tudjanak egy esetleg bekövetkezett balesetre reagálni az európai vizeken. És vannak olyan hajók, amelyek ugye ott közlekednek az európai vizeken, és ők is bevethetők esetleges szivárgások során. A harmadik pont az pedig a közös felelősség, illetve a közfelelősség fogalma. Én egyetértek Vicky Fordal abban, hogy az iparnak fontos szerepe van a felelősséget illetően, az ipar a felelős, és ez benne volt az eredeti jelentésben. De mi most azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a közszférának is a biztonság, a koordináció, a balesetre való reakció szintén meghatározó, ugyanis ez már a, az állam, a közszféra feladata. Egy másik kérdés, amelyet szintén felvetettünk, az első verzió az nagyon sokat hivatkozott az északi tengeren szerzett tapasztalatokra, és ezeket a tapasztalatokat, ezt a technológia transfert biztosítani kell más területekre, hogy ezt át tudják venni, most már ez is ott van a jelentésben, és az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy biztosítani kell, hogy az európai társaságoknak egyforma biztonsági színvonaluk legyen ott, ahol bárhol is dolgozzanak a világon. Ez nem volt benne az eredeti tervezetben, de most már ott van, és tényleg köszönöm a raportőrnek, Vicky Fordnak, hogy elfogadta a mi álláspontunkat, és a többi árnyék jelentés felelősnek is köszönöm. Nagyon nagy öröm volt együttműködni velük, és nagyon jó volt ez az együttműködés. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Renner úr. Excusez-moi, monsieur Elnézést, elnök úr. Tegnap beszéltünk a szervező háromról, és ebben a kontextusban a különböző frakciók képviselői kiváló vitát folytattak, ahol mindenki előre vitte a dolgot. Ma egy másik bolygón vagyunk. A normatív rendszerek általában reaktívak. Ez azt jelenti, hogy az előíró szabályozással rendelkező rendszerek csak utólag reagálnak a fejleményekre. Így nem tudunk lépést tartani az iparral. És a módosító javaslatok a szevezó 3-asra igazából nem fognak semmire szolgálni, hogyha itt megtartjuk ezeket az előíró szabályozással rendelkező rendszereket. Nagyon fontos, hogy olyan erős szabályozásra van szükség, ami garantálja a biztonságot, a környezet, a, az alkalmazottak és a népesség számára is. És nagyon fontos lenne, szerintem éppen az is nagyon jó lenne, hogyha az olajkitermelés foglalkozó iparág is bekerülne a szevezó 3-as irányelv hatája alá. Ez nagyon jó megoldás lenne. És akkor az olajcégek nem tudnának más populáris mm, érvekkel a, kicsúszni az ellenőrzések alól, akkor, amikor például csak Franciaországban is 10 milliárd eurós profitot termeltek, és cserébe nem tesznek semmit. Skinner úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Rengeteg együttműködésre került sor, és nagyon örülök, hogy az árnyékjelentéstevők lassan beszivárogtak. Ígéretes az, hogy megtaláljuk majd a megfelelő egyensúlyt ebben a jelentésben. Az egy, a jelentéstevő is eltökélt, hogy ezt megtalálja, meghallgatja, meg odafigyel azokra a megjegyzésekre, amelyekre teszünk. Majdnem minden észrevételünket figyelembe vette, ez ha egy konzervatív korrigának mondhatom, nagyon jó elvtársi megközelítés fel kell tételeznünk azt, hogy az északi tengeren folytatott olajfúrások már is óriási szintű nemzeti tapasztalatot halmoztak fel. Európában ezt el lehetne terjeszteni, de nem az a lényeg, hogy bürokratizáljuk a folyamatot, vagy extra terheket rójunk rájuk. Nekünk is igazából oda kell figyelni arra, hogy kerüljük el azokat a típusú problémákat és környezeti hatásokat, amelyek felmerülhetnek a mélytengeri létesítményekkel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogyha az Európai Uniónak lényeges szerepe van az együttműködés és a, kop- és a koordináció felállításában a tagállamok között ezen kulcsfontosságú területeken, de ezen nem feltétlenül érdemes túlmenni. És egy filozófiai különbség öm, szeretném felhívni a figyelmet a független biztonsági elemzésekre vonatkozólag. Volt a gépek irányelv, ahol a ezeken a területeken használandó vészhelyzeti berendezéseket is le tudtuk fedni. Amikor felülvizsgáljuk a gépek irányelvet, csak úgy, ahogy most a szevezó kettesnél se járunk el, akkor érdemes lenne odafigyelni a tengeri, tengerfenéken használatos berendezések magas színvonalára, hogy odafigyeljünk arra, és biztosítsuk azt, hogy az velük dolgozók biztonsága ne legyen veszélyeztetve. Örülök, hogy a jelentéstevő számos embernek a bölcs gondolatait meghallgatta, és remélem, hogy ugyanígy fogja folytatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen a bizottság részéről. Pánek úrnak adom meg a szót, parancsoljon. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everybody. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm az jelentéstevőnek és az összes tisztelt képviselőnek, akik részt vettek a folyamatban. Nagyon sokat elértek már és érezzük a konszenzus szellemét is. Mi is bevonódtunk ebbe a munkába, hiszen konzultáltak velünk, információt kértek tőlünk, remélem, hogy ez sikerült is mindenki megelégedésére nyújtanunk. Általánosságban úgy látjuk, hogy közelednek egymáshoz az álláspontok. Néhány kulcsfontosságú pontban, például a tengeri biztonság területén, illetve a Deepwater Horizon balesetének a feldolgozása nyomán azt látjuk, hogy a nemzeti szintű szabályozásokat vagy meg kell erősíteni, vagy nagyon fontos lenne, hogy összehangoljuk őket. A jelentés éppen azokat a témákat veti fel, amelyekkel mi is a hatástanulmányban foglalkozunk, és amelyel kapcsolatban azt tervezzük, hogy a kezdeményezésekben tükröztetni fogjuk a parlament észrevételeit. A mai reakciókból azt is láthatom, hogy van egy aggodalom azzal kapcsolatban, hogy egy extra Európai Uniós szintet építsünk be az iparág irányításába. Valóban nem az a célunk, hogy új eljárásokat vagy szükségtelen terhet rójunk az iparágra ott vagy akkor, ahol jól működnek a dolgok. Ugyanakkor reméljük, hogy majd a hatástanulmányban is meg tudjuk mutatni, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket jobban meg lehet oldani Európai Uniós szinten, mint nemzeti szinten, vagy egyes cégek által, és mi éppen ezekre szeretnénk összpontosítani. Emellett egyetértünk abban is, hogy lehetségesnek kell lennie az Európai Uniós jogszabályalkotók számára, hogy olyan helyzetet hozzanak létre, ahol az európai cégek, amelyek globális szinten működnek, kötelesek arra, hogy világszerte a legmagasabb színvonalat tartsák. Ez nagyon érzékeny téma, tudom, hogy a területen kívüliség, stb. más ügyek is itt belefolynak, de ilyen pillanatban most csak önkéntes kódexek vannak a, a az olajfúrótonyokat működtetők között. Az ellenőrzésekre vonatkozóan itt ez is felmerült most, az ellenőrök kérdése. Nem akarom démonizálni ezt a témát, nem szabad a kontextustól külön vizsgálni. A jelentésben javasolt dolgok, amelyek már mindjárt a kezdettől fogva ott voltak, olyan hatékony módszerek, amelyek a meglévő ellenőröket akarják jobb ö, nyilvánosság általi elszámoltatás alá vetni, jobb szakmaiságot várunk el tőlük. illetve valamilyen módon az ellenőrök működését is szeretnénk ellenőrizni, hogy biztosíthassuk az európai állampolgárok legmagasabb szintű biztonságát. Továbbra is rendelkezésére állok a jelentéstevőnek, az árnyékeladóknak és bárkinek a szakbizottságból, hogyha információra van szükség a következő fázisban. Köszönöm. Zárásképpen még egyszer Ford kolléga kap szót. Köszönöm szépen, akkor hadd ismételjem el árnyékjelentéstevőknek, akik nem voltak itt, amikor elkezdtem beszélni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek is, az alkalmazottaiknak, az asszisztenseiknek és a tanácsadóknak is a rengeteg munkát. Nem akarom elfelejteni megköszönni a munkát azoknak sem, akik velünk és mögöttünk dolgoztak. Köszönöm a bizottság szavait. Ez a fórum, amit létrehoztak arra, hogy a szabályozók összejöhessenek és a szakmai kiválóságot erősíteni tudjuk ezáltal, ez egy nagyon jó gondolat. Rendelem, remélem, hogy az árnyékjelentéstevők néhánya látni fogja, hogy milyen csoda óriási munkát végeznek, amit én is láttam, amikor az önök ülésein részt vettem. Néhány pontra reagálnék, Fiona és az északi tenger. Egyetértek, hogyha hogyha környezetileg nagyon érzékeny területeken végzünk korajfúrást, akkor a lehető legjobb gyakorlatokat kell alkalmazni, és nem csak az északi sarki területen, hanem a mediterráneumban is vannak nagyon ö, környezetileg érzékeny területek. Itt a lehető legmagasabb szintű biztonságot kell, és minőségi normákat kell betartani azoknak az országoknak is, akik nem Európai Uniósak, de ott vannak. És nagyon kon, ö, konkrét módon nem csak az északi tengeri, hanem más érzékeny tengeri ökoszisztémákra is gondolok. Európai Uniós és nem Európai Uniós cégek és figyelembe veszik azt, hogy globális szinten máshol milyen szabályok születnek, milyen tapasztalokat szereznek a versenytársak, a többi cégek. Hogyha valaki nem megfelelő normáknak megfelelően dolgozik akárhol világszerte, az senki számára nem elfogadható. Köszönöm szépen a kolléganőnek a munkáját, és azt, hogy a tapasztalatait megosztatta velünk. Péterrel egyetértek a független biztonsági elemzésekkel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy a norvégiai legjobb gyakorlatok, ezt ki is mondom a módosító indítványomban, hogy a biztonság az első, egy olajfúró tornyon, ez az első számú prioritás, és utána jön minden más. És ez nem csak a norvégiai modell, hanem más tornyokon, amelyeket meglátogattam, ott is ez volt az első számú szempont. És még egy dolog, Péter, kérlek, kérlek, emlékezz rá, hogy nem minden magas nyomású fúrás mélytengeri. Van egy olyan lehetőség, hogy magas nyomású olajfúrótornyon borzasztó veszélyes ö, ö, baleset következik be, sekély vízben is, ami éppen úgy káros a tengeri életre és emberéletekre. Tehát nem maradhatunk abban a tévhitben, hogy minden mélytengeri fúrás veszélyes, és minden sekélyvízi biztonságos. Ez nem így van. Mi az energiában vagyunk szakértők, de ezért kell emlékeztetnünk a többi kollégát, hogy ez egy olyan csapda, amiben könnyen beleesünk, de ez nem így van. Norvégiában is volt egy nagyon veszélyes, majdnem baleset, és az is éppen sekévízben volt. Köszönöm szépen, akkor ezt a napi rendi pompot kipipálhatjuk, és június 16-án szavazunk a bizottságban. Jön a 13-as napi rendi pont, a témája a Csimánszki úr jelentéssel veszélyes anyagokkal kapcsolatban, és ővé a szó. Nagyon szépen köszönöm. Egy véleménytervezetet állítottam össze, egy jelentéssel kapcsolatosan, amelyet a Belső Piaci Bizottság készít elő. Néhány megjegyzést tettem a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályokkal az ipari szektor szemszögéből. Szeretném felhívni mindenek előtt a figyelmet arra, hogy a közbeszerzésnek nem feltétlenül kell módosulni. A lényeg az, hogy stabil legyen. Most módosulásokra kerül sor, és ez növeli a bürokratikus az igazgatási feladatokat, és ez nincs jó hatással a kis és középvállalatokra, ugyanis nem tudnak hozzáférni a közbeszerzési eljárásokhoz. Ezért a véleményemben utalást teszek egy amerikai kutatási modellre, a közbeszerzéssel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez kellene hogy legyen az orientációs pont, legalábbis meg kellene néznünk, hogy mi van abban. A közbeszerzési jogot véleményem szerint arra kellene, úgy kellene átalakítani, hogy számos célt elérjünk, innováció, energiahatékonyság, éghajlatvédelmi politika, stb. Azt hiszem, hogy a közbeszerzés területén a céljainkat úgy kell elérnünk, hogy a versenyképességet eközben ne csorbítsuk, és az ár szempontja nem szabad, hogy ö, háttérbe szoruljon. Fontos az ár. A hosszú távú ármechanizmusok teszik lehetővé számunkra az egész problémának a sokkal jobb megoldását. Tehát az ár az fontos, ezt soha nem szabad szem elől téveszteni. És egy másik nagyon fontos kritérium a közbeszerzéseknél az az, hogy szükség van egy részletes elemzésre, mindig szükség van hatástanulmányra, impact assessmentre. Mindig, amikor közbeszerzési jogot alkalmazunk, előírásokat, akkor más célokra is gondolnunk kell. Éghajlatvédelem, energiagazdaság, innovációpolitika. Ez mind ott kell, hogy legyen a háttérben. Amikor ha a közbeszerzések területén erre is gondolunk, akkor az elemzést mindig úgy kell elvégezni, hogy megnézzük, hogy ennek milyen hatásai vannak. Ezek a legfontosabb elemek az én véleményemben, és nagyon remélem, hogy az ITRE bizottság egy hangon fog majd szólni, és így tudjuk továbbítani az imkónak ezt a véleményt. Nézzék el nekem, hogy itt elmentem egy kicsit. Köszönöm szépen, és köszönöm a raportőrnek a munkáját, és az energiahatékonyság szempontjait emelném ki a közbeszerzéseknél. Erről sok helyen történik említés a jelentésben. És hát hangsúlyozták már a tanácsi következtetések is ezt február a tanácsi következtetések, a bizottság is készített februárban energiahatékonysági tervet. És egy nagyon komoly utat kell még ennek bejárni, ösztönözni kell az energiahatékonyságot a termékeknél, és eh, hát ez, eh, ha a közbeszerzéseknél is így van, akkor az nagy mértékben hozzájárulhat az energia hatékonysághoz és energia megtakarításokhoz. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt a költség megtakarítások is fontosak. Ez eh, sok aggodalomra ad most okot, ugye, az állami szervek esetében különösen. És nagyon fontos emlékezni arra, hogy a energiahatékony termékek közbeszerzésbe való bevonása az oda vezethet, hogy pénzügyi megtakarításokat is elérhetünk az végeztek 2009-ben több helyen hatástanulmányokat a költségek alakulásáról, és 20 milliárd euró lenne évente megtakintható. A Pricewaterhouse végezte ezt, és azt hiszem, hogy, és a másik pedig egy zöld nem kormányzati szerv, úgyhogy ezeket az eredményeket nagyon komolyan kellene vennünk. És még egy szempont, amit hangsúlyozni kellene ebben a véleményben, az az, hogy milyen nagy a jelentősége az energiahatékonyságnak a közbeszerzések körében nem csak az energia megtakarítás szempontjából, hanem a jótékony költség hatások miatt is úgyhogy Körcmen kollégával is beszéltünk erről, és egyet is értettünk. Biztosítani kell, hogy a közbeszerzési eljárások világosak legyenek, egyszerűek, úgyhogy nehogy akadályt állítsanak a KKV-k útjába, hanem ők is részt vehessenek a tendereken szolgáltatásokra és termékekre kiírt tengere, tendereken. és hogyha ezt eh, egyszerűsíteni lehet, akkor ez sokat segítene. Köszönöm. Gut, weitere Meldungen zur modern... További hozzászólások a közbeszerzés modernizálásával kapcsolatosan. Renzen kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Szükség van a közbeszerzés modernizálására valóban, és nagyon sok bonyolult szabályunk van, amely nehéz, bonyolult eljárásokat ír elő, és ez drága az adófizetők számára is. Az adminisztratív terhek a pályázatok kiírásakor a KKV-k számára sok problémát jelentett. Az Európai Bíróság sok esetben hozott már ítéletet ezzel kapcsolatosan, és azt is hangsúlyozta, hogy ezeket a szabályokat világosabbá, érthetőbbé kell tenni. Szemanszki úr nagyon jó munkát végzett, és azt szeretném, ha nagyobb hangsúlyt helyezne az egyszerűsítésre, az administratív terhek csökkentésére, és arra, hogy hogyan lehet jobb hozzáférést biztosítani a KKV-k számára a közbeszerzési pályázatokhoz, folyamatokhoz ehhez egyszerűsítésre, modernizációra van szükség, és nem csak rövid távon, hanem azt kell nézni, hogy hosszú távon mindennek milyen hatásai lennének. Biztosítani kell, hogy nehogy új administratív, bürokratikus követelmények szülessenek, mert ez megdrágítaná a részvételt a KKV-k számára, meg aztán az adófizetőknek is többe kerülni. Biztosítani kell, hogy megfelelő kritériumokat alkalmazzunk, a diszkriminációt ne ö, alkalmazzuk esetleg ö, saját országbeli pályázók kat előnyben részesítve. Tehát még egyszer a KKV-k hozzáférése fontos. És nagyon fontos a, a legjobb gyakorlatok, a best practices érvényesítése, a közbeszerzési jogszabályok modernizálása és a Small Business Act, amit nemrégiben két hete fogadtunk el, ott megállapodtunk abban, hogy növelni akarjuk a párbeszédet a közbeszerzés felelősei és a kis- és középvállalatok között. Azt hiszem, hogy a bizottságnak fel kell mérnie, hogy ez a párbeszéd hogyan erősítheti a transzparenciát és a versenyt. Köszönöm, elnök úr. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, kérdezem, hogy a bizottság köréből bizottság -e magát valakivel, aki szólni szeretne, úgy tűnik, hogy ez nincs így, akkor még egyszer Simaszki úrt kérem, hogy foglalja össze. Csak néhány megjegyzés. Azt hiszem, hogy egy nagyon széles a konszenzus a bizottságunkban. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az energiahatékonyság meghatározó tényező kell, hogy legyen az új közbeszerzési jogszabályokban. Az egyetlen dolog, amit a véleményben ki akartam mutatni, az, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség a különböző szempontok között. És persze, hogy biztos meg tudjuk majd találni a megfelelő megfogalmazást, hogy kifejezzük a véleményünket, hogy a közbeszerzést úgy kell alkalmazni, hogy ezek a dimenziók is érvényesüljenek. A tisztánlátás, az átláthatóság fontos, hogy a KKV-k számára is működőképes legyen, és ez a magyarázata annak, amiért én az amerikai modellt említettem, és azt, hogy milyen nagy szükség van valóban egy sokkal nagyobb stabilitást, jogbiztonságot biztosítani az új jogszabályokkal, mert ez nagyon ártalmas lehet a KKV-k számára, hogyha ez nincs így. Úgyhogy ezt még inkább kell hangsúlyozni, még, még láthatóbb módon. Az egyetlen dolog az a ami a probléma, hogy a terjedelem korlátozott. De mm, most mégiscsak meg tudjuk fogalmazni majd a módosítóik alapján azt, hogy mit szeretnénk, és remélem, hogy konszenzusra is jutunk a bizottságban. Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor ezzel ezt a napi rendi pontot is kipipálhatjuk, és már csak egy fontos közlemény van, mégpedig, hogy június 15-e délelőtt 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Ezt gondolom, hogy mindenki elfogadja. Így ezt tehát akkor elintéztük, és hát most még nem tudunk tovább lépni, mert csak 10 órakor kezdődik a szavazás, úgyhogy azt az örömteli közleményt teszem, hogy elmehetnek kávét inni de kérek mindenkit, hogy 10 órára pontosan jöjjenek be, mert elkezdjük a szavazást. Nagyon sok mindenről kell szavaznunk.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

Köszönöm.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 Meine Damen und Herren, liebe Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Kedves kollégák! Hölgyeim és Uraim! Kedves barátok! És így tovább. <laughs> Nobody listens anyway. <laughs> Try this. <laughs> Nos, hölgyeim és uraim, szeretném kezdeni a szavazást, mert nagyon-nagyon sok dologról kell szavaznunk. Helyenként ez nem is lesz egyszerű, sőt bonyolult lesz. Nem csak arról van szó, hogy sok mindenről szavazunk, hanem helyenként kicsit bonyolult is az ügy. Éppen ezért kérném, hogy egyrészt segítsenek nekem, másrészt meg legyenek megértéssel. Először csinálunk egy próbaszavazást, hogy mindjárt láthassuk, hogy ki van itt, ki nincs, és hogy láthassuk azt is, hogy működik-e minden. Szavazunk tehát először is arról, hogy a jövőben kezdjük-e időben az üléseket. Jó, tehát igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazzunk. Vannak azért aggodalmaim. Ne? Also, wir sind jetzt 47, es fehlen noch welche. 47-en vagyunk, 48-at látok. Úgy tűnik minden készülék működik, semmi probléma nem volt. Madurell ne van probléma? Nem működik? Nem, nem, hát lezártam már a szavazást, tehát elkésett. Elkésett. Magának ma reggel már nincs joga szavazni. The new rule. Ez az új szabály. The new rule. Az új szabály. Who missed the first vote, that's all. Aki az első szavazásról kimaradt, annyi. Az első szavazási lista Jordan Cisli asszony jelentéséről szól. Management of spent fuel and radioactive waste, tehát a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemekről van szó. 47 47 és 50-es blokkban szavazunk, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, a többség ellene van, elutasítva. Egyes, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítva. Kettes, mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, elnézést, láthatám még egyszer ki van ellene? A 3-asnál, ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, te jó ég. Ellenőrizzük. Hatost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Megnyitottam a szavazást. Nem működik? Most? Most működik? Szavazzanak megint, kérem. Megnyitom a szavazást. Nem. Még egyszer. Mi történik itt? Ezzel a csodálatos készülékkel megnyitom tehát a szavazást. Egy, egyel több néppárti, egyel több zöld szavazat van. Na, hát ilyen se volt még. Most rendben van? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es mellette nem látják? Mi volt az eredmény? 19.31. 19.31 volt az eredmény. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as és 9-es blogban mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 8-as, 9-est, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 24-25 27 volt az eredmény, 24-25. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 150 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elutasítva elnézést 152-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es, részenként szavazunk. 17-es és 54-es, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 156 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 157 mellette, ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk 18 mellette, ellene Megkérhetem még egyszer, hogy ismételjük 18 mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 159-es és 19-es együtt. Mind a kettő okafogyott. 158-as szintén okafogyott. Jó. 160. Erről szavazunk, ugye? 160 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129-es, 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most akkor 130-131-es, 17-14 jön együtt, mindazonos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, okafogyott, elnézést, 18-as okafogyott, 132 elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136-os, 140-es blogban, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137 és 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138-as részenként szavazunk első rész. Mellette, elnézést, az első rész oka fogyott, mert a 160-asat elutasítottuk. Tehát a 138-asnál csak a második részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, Huszast elfogadtuk, igen, igen, okafogyott a 16-os. 11-es mellette? Nem, ez is okafogyott. Jó. 141-es is oka fogyott, 139 szintén, ugye? Igen, és akkor a következő a 143-21-es. Ezek azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 144 és a 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 145-ös, szintén okafogyott, 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 162 okafogyott, ugye? 163 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 164 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva elutasítva. Huszas mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Aztán 20-as a jelentéstevőtől, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. nyolcas. Jó. 168-as. Ki van mellette? Ellene. Nézd, meglát... Tegye fel még egyszer a kezét, aki mellette van. Köszönöm. Melle... Ellene. Tartózkodás elfogadva. 167-es. Okafogyott? Nem. 167-es mellette. Okafogyott mégis? Igen. 170 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 171 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva szintén 175-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20, 176-os, ellenőrizzük a 176-ost, megnyitom a szavazást. Lezárhatjuk? Jó, lezárom, elutasítva. Éppen hogy 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 173 mellette, 21-es, elutasítottuk. Á, ellenőrizzük. Elnézést. Jó. 21-est ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást. 21-es, a 21-esről szavazunk. A 21-esről. 21-es. Még egyszer, 21-es. Ellenőrizzük a 21-est. És megnyitom a szavazást nagyon lassan. Mondom, hogy mindenki megértse, 21 Enviről, vagy a 21 a jelentéstevőjéről beszélünk. Ja, 21 rapporteur. A jelentéstevő 21-eséről beszélünk. 21 rapporteur. 21-es a jelentéstevő részéről. Komisch. In Liste steht was anderes drin. Closed. Lezárom. Nein. Closed. Lezárhatjuk? Lezárom. Elfogadtuk. De, hogyha őszinték önök is, akkor ez kevésbé függött össze azzal, hogy jól figyeltem-e vagy nem, hanem ez komplikáltabb kérdés volt. 173-as akkor mellette, ellene, tartózkodás, elf, utasítva. 177-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179, 22 és 25-ös NV és EMP, elnézést, ezt mindig hozzá kell tennem, úgy látszik. Tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük? Jó, persze, ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást. Egyel több néppárti szavazat. Még mindig egyel több néppárti szavazat van. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást, és az eredmény elutasítottuk. Bütikófer úr. Legtöbbször azért igazam van, nem mindig, de de egyre, egyre szorosabb a helyzet. 181-23 NV mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 26-os nem. De igen, 26-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 27-es empl mellette. Ellene tartózkodás ezt is elutasítottuk. 178-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva szintén 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28-as empl mellette, okafogyott. Okafogyott, köszönöm, köszönöm, okafogyott 185 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 187-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 190 oka fogyott, ugye? 192 oka fogyott, 23-as oka fogyott, oka fogyott, oka fogyott, oka fogyott, oka fogyott. Hol tartunk akkor most? Ötös, úgy, vagy nem? 201-es a következő, ugye? Nem ért velem egy egyet. Várnunk kell egy pillanatot. Száz négyes? Száz hetven négyes. 174-esről kell szavaznunk. Ki van a 174-es mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Most akkor 201-es. My God, is that complicated? De jó ég, de bonyolult ez. 193. Okay, I will do it. 193-as. 193-as, ki van mellette? 193. Mell- ellene? Tartózkodás. Elfogadva. 194. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 199-es. Okafogyott. 200 okafogyott. 201-es. Okafogyott szintén, nem? 201-es okafogyott, jó. Okafogyott. Ez is okafogyott. fogyott. Te jó ég, micsoda lista. 197-es azt hiszem. 197-es a következő, azt hiszem. Elnézést, de... 197-es. Jó, 197-es, ki van mellette? Elnézést, ugye sokáig tart. Ellene? Tartózkodás elfogadva. 100. Ellenőrizzük? 197-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. E Egyel több néppárti szavazat. Okay? Now, ein EPP raus, bitte. Kérem, egy néppárti szavazattal több van még mindig. Azért van ez, mert olyan kevés a kompromisszum. Minden rendben? Még mindig egyel több néppárti szavazat van, valaki húzza ki a kártyáját, mert különben nem jutunk egyről kettőre. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Jó okafogyott, okafogyott, ez is, következő is, 25-ös? Te jó ég. Azt hiszem, hogy a 25-ös jön. Ugye? 25-ös. Ki van a 25-ös mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 203-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 204-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, NV mell ellene. Nézzük még egyszer, 26-os NV mellette, ellene. Köszönöm szépen, tartózkodás elutasítva 26-os a raportőrtől, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 206. Oka fogyott ez is? 206-os? Tehát 206-os. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 207-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 29-es mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 208-as mellette, ellene, még egyszer, 208-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 200 és 9-es, ellenőrizzük? Jó, 208-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Grüne Gruppe 2 zöldeknél kettővel több van, na ez most már aztán kriminális, valami zajlik a háttérben. Ja, hát Próbálkozni lehet. Szóval 208-as. Most rendben van? Jó, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Köszönöm. 200... Nem, okafogyott. 30-as, 30 empl. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 210-es, 31-es, 27-es. Azonosak mellette? Ellene? Uha. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Minden rendben? Lezárom. És elutasítva. 25-25 volt az eredmény. Látják? Jó, akkor nem kell még egyszer mondanom. 211-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 212-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as okafogyott, 213 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 214-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 215 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 216-os és 33, M 31 envi mellette, ellene, tartózkodás utasítva. Ellenőrizzük. Tehát 216, 33, 31 ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Rendben van? Jó, lezárom. És elfogadtuk. 34-es. 34-es. Nem, nem. 34-es mellette? Nem. Nem okafogyott, nem. 34-es mellette? Nem, nem okafogyott. Tényleg nem. De elutasíthatjuk a másikat, ha akarják. És akkor rendben vagyunk. Tehát 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 219, 32 és 35 azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Na, hát szoros volt az eredmény, jó, ellenőrizzük, jobb ez így. Na, 219, 32, 35 os ellenőrizzük. Még egyszer. 219 32 35. Megnyitom a szavazást. Megvan az összes szavazat, lezárom. És elutasítva.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 32, 33, Ample Envy. Erről szavazunk kell, ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. És elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 218 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 221-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 222, 34 NV. Oka fogyott, köszönöm. 29 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 223 oka fogyott, 224-es, 35-38 azonosak. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva okkal fogyott. 226 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 227 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 227-est ellenőrizzük. Megnyitom. Szörnyű. És lezárom. Elfogadtuk. 228, 36, NV, 39, ampl. Azonos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 229-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 230-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 40 ampl. Mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. 40 empl, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyre szorosabb az eredmény, lezárom, és elfogadva. 231 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 232 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 233, 37, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 234-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41 M mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 30, 28, 27 blogban mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 235-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 236-os, részenként és 39 MV részenként, első rész a final szó nélkül, változott, ki van mellette, Ellene? Megnézhetjük meg egyszer, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Második rész. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az első részt. Egyre zavarosabb lesz. Lezárom. Elfogadva. Elnézést kérek. Második rész. Okafogyott? Okafogyott. 42-es jön? Nem, okafogyott. Negyvenkettes. 40... Oka fogyott? Jó, oka fogyott, oka fogyott. 42-es oka fogyott. 237-es oka fogyott. 238-as. 238-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 40 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43-as. Mellette. Oka fogyott? Oka fogyott. Emberek, hát az őrület. Alig-alig lehet ezt már követni. Ez nagyon-nagyon bonyolult lista. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös emp mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Oka fogyott, mind oka fogyott. 47-es a következő. 47 Empl. 240-46-os azonos, mell- tehát 240-es, 46-os. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es empl mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es. 31-es mellette, 31 es 47-est ellenőrizzük. Azt kérték, ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást. 47-es empl. Lezárom a szavazást. Húha. Világos álláspont, köszönöm. Elfogadva. 31-es mellette. Ellene. Elfogadva. 242-es mellette. Ellene. tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de 241, két részben, első rész, az existing szó nélküli változat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. N- második rész, az existing szó nélkül, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 41, oka fogyott, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most, ja most jönnek a kompromisszumok, ezeket szeretem, hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez egy szép oldal, a következő. 33 és 250 blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadva. 249-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 251-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 252-es, ugye? 252-es, erről szavazunk kell. Ki van mellette? Ó, elnézést! Ez a módosítónak a része, tehát 253, 54 és 55-ről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 34-es mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 256-os mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 emp, ne ellenőrizzük. 256-ost ellenőrizzük még egyszer, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most mi van? Hát ez nem lehetséges. 42, 43, 53, elutasítva. Jó. Jó. Elutasítottuk. És most? 49-es Amplon mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44 Envi mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 257-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 258-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 NB mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50 MP mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Okafogyott. 260-as a következő. Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 261-es. Mellette? Nem, okafagyott elnézést. 262-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 263-as. Mellette? ellene tartózkodás elfogadva. 264 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 264-est. Megnyitom a szavazást. Rendben van? Jó, akkor lezárhatjuk. Elfogadva. 37-es, 36-os Részenként szavazunk. Első rész, tehát a szóbeli módosító alapján ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész, egy további mondattal, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os, azonos a 37-essel, ez mit jelent? Ja, hogy ez blogban volt? Ezt elintéztük, jó elnézést. Okafogyott, okafogyott, okafogyott. 206, 268-as a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. 268 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 269 oka fogyott. 33-as mellette. 38. 33-at mondtam? Elnézést. 38-as jön. A 38-asról kell szavaznunk. Azt mondják itt nekem, ki van mellette. Ellene? tartózkodás elfogadva. 270-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 271-es és 48-as MV mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 NV mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elfogadtuk, elfogadtuk, elutasítottuk. 41-es, ugye? 41-es. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. 273-as. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. 51 empl mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 274 mellette, Pembremt asszony, parancsoljon. Szeretnék egy szóbeli módosítást javasolni ehhez a módosításhoz. A módosítás úgy hangzik, hogy a második részben, hogy hát- radioactive waste, since there is de mivel van lehetőség arra, hogy ez félreérthető legyen, azt szeretnénk javasolni, hogy a historic szó helyett a the oldest, tehát a történelmi helyett a legrégebbi radioaktív hulladék kifejezést használjuk itt. All agree? Mindenki egyetért? Hogy megváltoztassuk ezt? Jó, akkor a 274-esről a, ezzel a szóbeli módosítással szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Jó, hát ez aztán össze-vissza volt. Tehát 274 szóbeli módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 275-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következő okafogyott. 42-es jön mellette. Ellene. A többiek. Kérném még egyszer 42 mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötvenkettes mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 281-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 282 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 283 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 284 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 285-ös, igen, mellette, ellene, 285-ös, még egyszer. 285-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös, 286-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 288-as a következő, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 289-es mellette oka fogyott? Ja igen. 290 és 291-es a következő, azonosak mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 46-os. Ennek sose lesz vége? 46-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 292-es két részben, és szóbeli módosítással. Első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ja igen, oka fogyott. 293 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Het, 7-es amp mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette, ellene, 54 mellette, 54 mellette, Ó, elnézést. Akkor ellenőrizzük a heteset. Ellenőrizzük elektronikusan a heteset. Amp, hetes ample, megnyitom a szavazást. All Mindenki szavazott? Jó, lezárom. Egyre kevesebben lesznek. Elfogadtuk. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 57-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Oka fogyott. Oka fogyott. visszavonták, tehát 60-as jön. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 1 MV mellette, ellene tartózkodás elfogadva 10 empl mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64 két részben, első rész, első rész, 64-es első rész. Oka fogyott? Ja, jó rendben van. Az első rész oka fogyott, köszönöm. Tehát a második részről szavazunk csak, mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 68 okafogyott, 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70 nem okafogyott. 71-72 mellette, ellene, tartózkodás Nézzük még egyszer. 71-72. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 75-ös. Jó, ellenőrizzük. De ha nem teszi mindenki fel a kezét, akkor ezen én se tudok segíteni. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük az előzőt. Csak azokat tudom megszámolni, akik felteszik a kezüket. Nem sejthetem, hogy a többiek mi, mi, mit gondolnak, hát ez a probléma. Lezárom a szavazást, és elfogadva. Elnézést kérek, de csak azt tudom megszámolni, amit látok. 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kettő ugye okafogyott, 76-os. Két részben, módosításokkal, első rész. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Biztos, ami biztos, megnyitom a szavazást. Első rész, 76 első részről szavazunk. 76-os első rész lezárom, és elutasítottuk második rész, fogyott. 77-es fogyott, 78, 78-as szavazrunk kell, ugye? 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es és 3-as envi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. De ha ennek megint más a vége, akkor csak elektronikusan szavazunk. Mindenki tegye fel a kezét. 79-3. Megnyitom a szavazást. Meg volt mindenkinél? Lezárom elutasítva. 80 mellette, Ja, mindig kommentálja. Értem. Tehát 80 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasít. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 85-öst. Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom. Elutasítottuk elutasítva 85, nem. Oka fogyott. 84-es okafogyott, ugye? És 87-es a következő. Második rész. 84, második rész. A második részről szavazunk a 84-esnél. Csak a második rész. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 87-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ample 11 mellette. Ample 11 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 88 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négy envi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91 mellette, nem, ez okafogyott, kompromisszum, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 99 mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadtuk 100 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102, 12 és Envi 6-os, ezekre megegyeznek egymással mellette, ellene, tartózkodás, 101 oka fogyottá vált, 102 mellette, ellene, légy szíves, legyenek szívesek még egyszer mellette. Tartózkodás elutasítva, hetes mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva, 104 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva, 106 van 8-as, MV mellette. Ellene, a 106-os visszavonták, hogy 8-as. 8-as NV mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mi jön most? Az ötös, tizenegyes? Tizenegy envi mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5 mellette ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 11-est. Envi 11-est ellenőrizzük. Elutasítottuk. Majd magyarázhatják ezt az eredményt a sajtótájékoztatón. De hát már én is összezavarodtam teljesen. Az Envi 11-esről megnyitom, és lezárom. Elutasítottuk. Ötös. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette, ellene, nem, okafogyott. 112 mellette, 110, 110 tartóz ellene, 110 mellette. Ellene. Na jó, ellenőrizzük a 110-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 111. Mellett ellene tartózkodás el is fogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene. Bocsánat, de meg kell néznünk, tehát ellenőrizzük a ö, 112-est, megnyitom a szavazást. Kérem, a 115-ös. Lezárom, és világos is a dolog. Elfogadtuk. 116-os mellette, vagy nem, most akkor mi? A hatos? Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó. 114-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtunk. 117-es elintézve, 112-es, nem? 118-as elutasítva, 7-es a hetes a következő, igen. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Nézzük meg, a hetest ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Most meg lezártam. Elutasítottuk. Nem, 119-es, 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 121-es mellette, e, ne, bocsánat, ez okafogyott. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, ömézzük meg. A 122-est ellenőrizzük elektronikusan. a szavazást. Nem, lezárom. Igen, lezárom. Elutasítottuk. 120-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13-as Envi mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartaszkodás, elutasítottuk. 126-os mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 527 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette, 49-es mellette, de a 127-est meg ellenőrizni kell, mondja a... Akkor a 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, a 48-as még mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor most jöjjön, mi? Köszönöm szépen, egy hosszú beszédet elnézést kérek a hosszú szavazási listáért, de hát eh, látható, hogy mindenkit érdekel ez a eh, nagyon vitatott kérdés. Nagyon sokat dolgoztunk az árnyék jelentéstevőkkel, hogy kompromisszumokra jussunk, de csak három kerekedett ki. A hosszú szavazás után látom, hogy mindenki kap valamit, mindenki elvesztett valamit, nagyon sok technikai részletről volt szó, és ennek nem lenne szabad az irányelv részének lennie. Azt kérem, hogy támogassák az irányelvet, mert a tanácsban ez nagyon nagy többséget kap. Köszönöm. Ezt nem is kellett volna engedélyeznem. Bocsánat, hogy megengedtem. Ez egy hiba volt de nem fogom újra elkövetni, úgyhogy most viszont megszavazunk. Tényleg, elnézést, hiba volt, bocsánat, nézzék el nekem, hiba volt, elnök úr, rosszul dolgozik, aztán meg még dicséri magát, mi meg nem mondhatunk semmit. Hát Bütikofer úr azért a megfelelő hangulatról is kell gondoskodni. Már egy óta szavazgatunk itt, úgyhogy egyszer be kell fejezni. Végszavazás, elektronikusan megnyitom a végszavazást. Nem tudjuk, mit szavazunk. A végszavazás van most, mondja az elnök. Mi, és akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát akkor erről ennyit. És aztán most jön a jogszabály alkotási állásfoglalásról. 33 igen, 12 tartózkodás, 6 nem. Ott van a táblá, látják, nem? Nem hibáztam. És akkor most jön a jogszabály alkotási állásfoglalásról egyetértenek? Megnyitom a szavazást. Tehát akkor jön a szavazás, és akkor most lezárom. Aztán mi történt? Itt az eredmény elfogadtuk ezt is. Nagyon szépen köszönöm erről, tehát ennyit. Jön a következő szavazás. Ezt nem fogjuk megismételni még egyszer, ha mód van rá, vagy legalábbis nem gyakran. Őrület ez az egész. Már elveszíti az ember totálisan az áttekintését. Tehát megkezdjük a szavazást. Hölgyeim és uraim, még nagyon sok szavazás vár ránk, minél nyugodtabbak, annál gyorsabban fog menni. Szavazunk nem tudok két dolgot egyszerre, bocsánat, nem tudom ide figyelni is, meg oda is. Úgyhogy akkor majd akkor szóljanak, hogyha oda jutunk, hogy mit kell csinálni. De hát ha a jelentés készítője szeretne mondani valamit, ővé a lehetőség. Kaci Márkák úr, igen, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Eltérően a többi jelentéssel, itt nagyon sok a kompromisszum, úgyhogy sokkal gyorsabban tudunk majd haladni, és van még egy kiegészítő kompromisszum, és az nincs rajta a szavazó listán, ez az ötös oldalon található, és ez egy 14A kompromisszum lesz, és néhány módosító aztán okafogyottá fog válni. Ez nincs itt, de majd a titkárság szól, ha oda jutunk. Bocsánat, de ez itt nincs feltüntetve, de meg fogja könnyíteni és gyorsítani a munkánkat. Hát majd meglátjuk, mondja az elnök, de megpróbáljuk legalábbis. Még, még mindig nem látom az egészet, de lépésről lépésre akkor 52-es elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A ö, ö, impó 10-es mellette, ellene, már micsoda, már az első hiba meg is történt, a 100 egy picit talán jó lenne nyugodtabbnak lenni, mert nehezen tudok itt koncentrálni, akkor elfogadj a 137-es ellene. Még nem is mondtam az eredményt, mit ellenőrizzünk. Gyors, a hangsebességnél gyorsabbak, de magától megnyugszik. saját véleményével talán. Na, akkor a 137-est ellenőrizzük, bár eredmény még nincs, de azért ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 137-esről. A nem csekkolás, ne csekkolása. Megnyitom a szavazást. Kevesebben vannak? Le is zárom akkor. Elfogadtuk. Tízes Imkó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi van? Már megint ellenőrizzük? 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 161-esről nem szavazunk, ugye? 12-es. Az Ekon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12 imkó az okafogyott? A 165-ös mellett ellene elfogadtuk. 166-os. Micsoda? Az 166-os. Elektronikusan nézzük meg. 166-os elektronikus szavazás. Turmes úrnak támadt ez az ötlete ebben a módosítóban. Lezárom a szavazást és egyetemű a többség. Köszönöm szépen. Csodálatos. Hát ez, ez kell nekem ma reggel, hogy ez így legyen. Né, ismételhetjük is akár. 166-as. De most aztán ellenszavazás. Kicsit kevesebb tartózkodás, elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 ekon mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg. A 168-as megnézzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk világos. 169-es visszavonva, elintézve, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, elutasítottuk azt hiszem, tartózkodás. 14-es kompromisszum ellene mellette elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene elutasítottuk. 20-as. Nézzük meg a 20-ast. Lezárom a szavazást. Egyre kevesebben leszünk, elfogadtuk. 191-es az okafogyott, ugye? 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás láthatom a még egyszer, akkor elfogadtuk. Most jön a kompromisszum, a 14a, ami a szöveg, nem olvasom fel, ki fogadja el, ki van ellene, tartózkodás, akkor ezzel ezt elfogadtuk. És akkor most minden oka fogyott? Nem, azért nem. A 192-esség, a 192-esről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most akkor mi lesz a 196-ossal? A, a 192-est ellenőrizni akarják? A 192-es? Akkor azt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem. Igen. Kicsit gyorsan kéne szavazni. Gyorsabban lezárom, elfogadtuk. Igen, világos akkor a 196-tól 199-ig elintéztük ezt mind, akkor ez okafogyott. A 200 és a 16 azonos mellette ellene. Megint hibáztam? A 199-es nem tartozott oda, akkor a 199-esről külön szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most jön a 200 és a 16 együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig jön a 201-es, 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonkettes, 202-es azonosak mellette Nem jó? Ja, hogy ezek okafogyottak. Valaki azt mondta, hogy egy azonosak. Akkor nem, akkor okafogyott. Jön a 203-as. 203-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 204 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 205-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 16-os mellette, elutasítottuk a 15-ös ekon, 15-ös ekon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 207-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-as okafogyott, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 215-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 216-os nem kell. 223 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 229-es mellette. Ellene. akkor a 200 23-as elutasítottuk a 229-es, 230-as mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, a 230-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor most mi jön? 231-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 232-es, okafogyott. 233-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 234-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 235-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 236-os az oka fogyott? Á, ah, bocs, igen, az nincs akkor. A 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 241-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 17 ekkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 242-es mellette, ellene. Tud, akkor még egyszer 242-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, elfogadtuk, bocsánat. 243-as és a 19-es azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 27-es, 244 együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 245-ös mellette, ellene tartózkodás, de elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekkor okafogyott. Akkor a 23-as Imgó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 269 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 265 mellette, ellene. Nézzük meg. Tehát a 265-öst ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 26-os imkó mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 20 a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette. Ellene tartózkodás. Láthatom a 31-est még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette ellene. Elfog, ö, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es ekon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 273-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 35-ös mellette, ellene Nézzük meg. A 35-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 278-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 279-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 280-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 281-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 284-es, okafogyott, igen. 285-ös mellette ellene tartózkodás nem, elutasítottuk. A 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor jön a 23-as kompromisszum, elfogadtuk. 292-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 311 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 312-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40, 313-as mellette ellene tartózkodás. Tartózkodás, elfogadtuk. 314-es és a 27-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 316-os mellette, ellene tartózkodás Nézzük meg. Akkor nézzük meg a 317-est, azt hiszem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 317-es mellette. Ellene. Nézzük meg. 317-es nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 318-as mellette. Ellene. Akkor most az igen szavazatokat kérem, elfogadtuk a fel. 319-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az világos volt a többség. 319-es, nézzük meg, ha akarják. Tudta. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Elfogadtuk a 320-as mellette nem. Miért? Nem tessék. 321-es, 21-es mellette, ellene, tartózkodás. Akkor még egyszer kiszavaz rá, a 321-esnél vagyunk, még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 322-es okafogyott, 323-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 324-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 334-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nem, elutasítottuk. Hát itt, itt szavaztak. Akkor a, ö, ellenőrizzük. A 334-eset ellenőrizzük elektronikusan. 334-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hát akkor a 32-es impó ellene elfogadtuk. 34-es mellette ellene elfogadtuk, de még egyszer. A 34-esnél kérem az igeneket. Ellene tartózkodás elfogadtuk az most okafogyott, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene, ekkor egyes tehát elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es és a 63-as azonosak. Mellen, ellene tartózkodás. Azt mondanám, hogy elfogadtuk szűkösen, de igen, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os. Vagy ez okafogyott? Oka, okafogyott. Okafogyott, igen. 69-es. A, a, a 69-es? 69-es. Mellette ellenet. Elfogadjuk, azt hiszem. Nem? Micsoda? Nézzük meg. Akkor megnézzük. De azt hiszem elfogadjuk. Igen. Nézzük azért meg. Rendben van. Lezárom a szavazást. Egyre kevesebben szavaznak az ellenőrzésekkor, elfogadtuk. Az ötödik szavazásnál már egyedül leszek. Akkor elfogadtuk? Igen. A kettes? A kettes. Nem, az oka fogyott. Négyes, az is. Hetvenes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 71-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodás. Hát, nézzük meg. Csak ellenőrizzük, bocsánat, megnyitom a szavazást. A 72-esről beszélünk. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as okafogyott, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 76-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a 81-es, 82-es, 83-as jön mellette. Nyolcvanhármas mellette ellene. A 83-as még egyszer, mellette, ellene. Tartózkodás elutasított. 84-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as fogyott. 94-es, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös, nem, az nincs, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os Imkó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 4B kompromisszum mellette ellene 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi? Igen. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg. A 117-est ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 121-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 122-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 7-es 126-os egyszerre mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es okafogyott, 125-ös mellette, ellene. Nézzük meg. A 125-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 135-ös mellette ellene tartózkodás ezt elutasítottuk? Nem, a 135-ösről beszélünk. Azt szeretnénk, szeretném, ha ellenőriznénk. Mondja, mit ellenőrizzünk akkor? A 135-öst. 135-öst 135-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Bocsánat és aztán végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk? muss irgendwas mehr essen. Das heißt, man kann Ennem kellene valami kis vizet, ha hoznának, az jó lenne. Da brauche ich noch mehr. Ich muss einer mal Wasser besorgen. So, ez a heute form des... Jó, ez egyfajta kínzás, amit itt csinálunk. Már térkodunk itt ma. Gar nicht, mir schlecht.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 micros Megy a... Működik a mikrofon, vagy nem? Igen? Jó. 119 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 121-es. Valami baj van a mikrofonnal? 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, 121-est ellenőrizzük és megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 129-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 130 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 130-ast ellenőrizzük. Megnyitom. 130-ast ellenőrizzük. 130-as. Lezárom. Elutasítva. Lehet, hogy jó lenne, hogyha mindenki itt van szavazna. Nem szükségszerű, de talán jó volna. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. regi 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153 mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 153-ast, megnyitom a szavazást. Jó, megnyitottam. Lezárom. Elutasítva. 154-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 229-es. Oka fogyott, ugye? Nem? 229 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Regi 5 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 305-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 169 mellette, ellene Nézzük még egyszer, 169 mellette. Ellene. tartózkodás, ellenőrizzük a 169-est. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 171 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Regi 9 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 172 mellette, ellene. Ellenőrizzük 172-est. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 173 mellette, ellene tartózkodás megszavaztuk, 174 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 175 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 176 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 177 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 150-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 478-as mellette. Okafogyott? Okafogyott. Okafogyott ez is, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 203-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 2.16-os mellette, ellene, ellenőrizzük a 216-ost. 216-os ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. 18-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Éppen, hogy elfogadtuk. 233 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 235 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Regi 4 mellette. Elnézést, oka fogyott. Regi 6 mellette. Ellene. Ellenőrizzük, Regi 6. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Elfogadtuk a regi hatost, a következő 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 252-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 253 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. 253-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 254 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 256 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 271. Egyet elfelejtettünk? Nem. 271 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 273 mellette. Ellene. ...273 mellette, nézzük még egyszer, mellette ki van, ellene, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Biztos, ami biztos. 273-as. Klaus. Elutasítottuk. 276 mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 312-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 313 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 314-es jön? Okafogyott. 315 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 322 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 339 mellette, ellene tartózkodás elfogad a 340 mellette, ellene tartózkodás elfogad a 341-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 342 mellette, ellene elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 353 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 354 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 362 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 363 mellette, ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 363-ast. Megnyitom a szavazást. Egyel kevesebb kártya. Hát így járt. Nem, rendben van. És ellene? Ellene szeretne szavazni? Nem, mindegy. Amúgy is elutasítottuk 364 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 365 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 366 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 367 mellette, ellene, ellenőrizzük, 367-est ellenőrizzük. Egyel több van. Lezárom, elutasítva. 38-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Csodálatos oldalak. 375-ös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva 376 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 428-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 429 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 369 kiesik, regi 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 464, elnézést, 464, 464-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 465-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Okafogyott. 467-es. 465-öst ellenőrizzük. A 465-öst megnyitom. és lezárom, és elfogadtuk. 466 okafogyott, 467-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 468 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, az a biztos. 468 468-as. Close. Lezárom. Elutasítottuk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 473 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 474 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 474-et ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 475-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 4-7-6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-7-7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-7-9 mellette, ellene, ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Lezárom. Elutasítottuk. 480 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 481 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 482 mellette ellene 42, 83 mellette ellene Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom. Lezárom. Jó. 484. Igen. Az eredmény a következő volt, 24 ellene, 18 mellette. Mikrofon nélküli bekiabálást hallottunk. Mondhat. Meg kell kérdezni tőle, hogy ő maga mire szavazott. Mivel olyan sokáig szavazunk, vagy olyan régóta, épp a saját módosítom ellen szavaztam. De egyébként is elutasítottuk volna, hiszen egyébként az eljárási hiba miatt ezt kétségbe vontam volna. 84. Na, 484-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 485-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Ah, ellenőrizzük a 485 Ötöst. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 496 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Két részben szavazunk a 497-ről első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második mellette, ellene, nem túl jól néz ki, azt hiszem elutasítottuk regi kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 498 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 499 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 504 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 504-est tehát elutasítottuk, 505 mellette. Elnézést, 505-ös. 505-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 507-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 515 mellette ellene, öt egy öt. egy öt öt öt egy hetet mondott az elnök, de öt egy ötről van szó, 515-ről, ellene és elfogadtuk. 5-1-6 mellette, ellene, Huszonkilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, reg, nem, elutasítottuk, regi 16 mellett, Oka 5-30 mellette. Oka fogyottá vált a regi 16-os, ez így van. Á, akkor itt valami fordítási probléma volt. Most tehát akkor szavaznunk kell az 529-esről, ez fogyottok a fogyottá, ez váltok a fogyottá, és akkor most mégiscsak szavazunk a regi 16-osról. Mellette. 16-os mellett. Ellene. Tart, ez is oka, ez is, ez is elutasítottuk, 530 mellette, ellene. Ezt is elutasítottuk. 531 me ellene. Elutasítottuk 532 mellette, ellene. Elfogadtuk 533 és 534 együtt mellette, a kettő mellett, ellene, elfogadtuk. 5.35 ellene, elfogadtuk. Regi 25 nem, erről nem kell, ugye? Oka fogyott. 5.36 mellette, ellene, ellene, 536-os ellen, jó, akkor elfogadtuk. 30-as kompromisszum, 30-as kompromisszum ellene, elfogadtuk. 50-40, 544 részenként szavazunk, első rész, ellene, elfogadtuk. Második rész, ellene, ezt nem fogadtuk el. 5, 4, 5. Oka fogyott. 31-es kompromisszum. Elfogadtuk. 5, 5, 5. Nem. 5, 48. 5, 48. Ellene. Ezt is elutasítottuk. 555-ös mellette, ellene, Na jó, még egyszer. 555-ös mellette. Ellene. Jó, elfogadtuk. 556. Ellene. Elutasítottuk. 557. Ellene. Elfogadtuk. 558. Ellene. Elfogadtuk. 559 ellene elfogadtuk. Regi 15-ös okafogyott, 32 es kompromisszum emel ellene elfogadtuk. Regi 10 ellene elfogadtuk. 569 első rész ellene elutasítottuk, második rész, ellene, ezt is. 570, ellene, elfogadtuk. 571, ellene, elfogadtuk. 572, ellene, elfogadtuk. 573, ellene, elfogad, elutasítottuk. 574, ellene, elutasítottuk 575, ellene, elfogadtuk 576, ez oka fogyott 577, ellene, elutasítottuk 578, ellene, öt 78 578 ellene. Elfogadtuk. 579 ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 580. Ellene, elfogadtuk. Egyes. Ellene, elfogadtuk. Kettő. Ellene, elfogadtuk. Három. Ellene, elfogadtuk. Négy. Ellene, elfogadtuk. Öt. Ellene, elfogadtuk. Hat. Ellene, elfogadtuk. Hét ellene, elfogadtuk. 8, okafogyott 9, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Jobb így. Kedves gép, kérlek működj. Lezárom elfogadtuk. 10. Ellene, elfogadtuk. 11. Egyes kompromisszum, ellene, elfogadtuk. 24. Ellene, elfogadtuk. 25. Ellene, elfogadtuk. 26. Ellene, elfogadtuk. 27. Ellene, elfogadtuk. 28 és 29 ellene, elfogadtuk. 30, ellene, elfogadtuk. 31, ellene, elfogadtuk. 32, ellene, elfogadtuk. Második kompromisszum, ellene, elfogadtuk. 36, ellene, ezt nem fogadtuk el. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 36-ost. 36. Ellenőrzés. Megnyitom. Lezárom. Ez világos, elutasítottuk. 42. Ellene. Kérem figyeljenek, 42. Ellene. Elfogadtuk, 43 ellene elfogadtuk, 44, ellene elfogadtuk, 3-as e, kompromisszum, ellene elfogadtuk, 115, ellene elfogadtuk, 4-es kompromisszum, ellene elfogadtuk, 62, már ellene elfogadtuk, 63, ellene elfogadtuk, 64, ellene elfogadtuk, 65, 64, ellenőrizzük a 64-est. A 64-est ellenőrizzük. És? Lezárom, elutasítottuk. 65. 65. Ellene. Ellenőrizzük. Első a biztonság. Lezárom. Elutasítottuk. 66. Ellene. Elfogadtuk. 67. Ellene. Elfogadtuk. 68. Ellene. Elfogadtuk. 69. Ellene. Elfogadtuk. 70, 71 és 72. Ellene. Elfogadtuk. 73. Ellene. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ellene. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Ellene. Elfogadtuk. 90. Ellene. Elfogadtuk. 91. Ellene ellenőrizzük. Nem annyira világos. Lezárom. Elutasítottuk. 92. Ellene. Elfogadtuk azt hiszem. 93. Ellene. Elfogadtuk. Hát, még egyszer, 93. Ellene. Ellenőrizzük. A 93-ast. Köszönöm. Lezárom. Elutasítottuk. 94. Ellene elfogadtuk. Hetes kompromisszum, ellene, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, ellene, elfogadtuk. 109, ellene, elfogadtuk. Regi 27 mellette. Ugye? Vagy hibáztam? Ja, jó. Igen, a regi 9-es jön. Regi 9. Ellene. Elfogadtuk. Most a 27-es. Ellene. Ezt is elfogadtuk 28. Ellene. Elfogadtuk 29. Ellene. Elfogadtuk 31. Ellene. Elfogadtuk. Envi 1. Ellene Elfogadtuk. NV5 ellene. Elutasítottuk. Hatos. Ellene. Elutasítottuk. Kilenc. Ellene. Elfogadtuk. Tizenhárom, Envi. Ellene. Elfogadtuk. És most jön a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm, és gratulálok. Next one. Következő. Nincs időnk a gratulációs partikra. Mr. Cavela. Cavela úr. Four. I try once again. Még egyszer megpróbálom. 24-es. Ellene elfogadtuk. 30-as. Ellene elutasítva. Egyes kompromisszum. Ellene elfogadva. Kettes kompromisszum. Ellene elfogadva. Jajaj, hibát követtem el. Regi 16. Me- ellene elfogadva. 20 regé, regi, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum, ellene, elfogadva. 43-as módosító, ellene, elfogadva. Hármas kompromisszum, ellene, elfogadva. 53-as módosító, ellene, elfogadva. Négyes kompromisszum, ellene, elfogadva. Kultúra 12-es ellene elutasítva. 58-59 ellene elutasítva. Ötös kompromisszum ellene elfogadva. Imkó 9 ellene elfogadva. Imkó 22 ellene elfogadva. Kultúra 15 elfogadva. Hatos kompromisszum ellene elfogadva. Hetes kompromisszum ellene elfogadva. Imkó 8 ellene elfogadva. 71-es, 72D, 73D, bocsánat, ellene, elutasítva, 75-ös Ez egy szavazás? 75-ös jön. Mellette? Ellene? Azt hiszem elfogadtuk. 76. Ellene elfogadva. 9-es. Kulturális szakbizottság ellene elfogadva. 8-as kompromisszum ellene elfogadva. 9-es kompromisszum ellene elfogadva. 10-es kompromisszum ellene elfogadva. 11-es kompromisszum, ellene elfogadva. 12-es kompromisszum, ellene elfogadva. 88-as, ellene elfogadva. 97, elnézést, elnézést, hibát követtem el, 13-as kompromisszum. Ellene, elfogadva. 97-es, ellene, Elfogadva. 98-as. Ellene. Elfogadva. 99. Ellene. Elfogadva. Százas. Ellene. Elfogadva. 101. Ellene. Elutasítva. 102. Ellene. Elfogadva. 14-es kompromisszum. Ellene. Elfogadva. Regé 21. Ellene. Elfogadva. 105-ös. Ellene. Elfogadva. 106-os. Két részben? Nem, nem szükséges. Jó, 106-os. Az egész. Ellene? Elfogadva. 107-es. Ellene? Elfogadva. 15-ös kompromisszum. Ellene? Elfogadva. 16-os kompromisszum. Ellene. Elfogadva. 17-es. Igen, igen, elnézést. Regi 19. Ellene. Elfogadva. 17-es kompromisszum. Ellene. Elfogadva. 120, 146 és így tovább. 119 okafogyott. 119-es okafogyott, tehát 120, 146, 153, 158 ezeket együtt szavazzuk meg, mindazonos. Ellene elfogadva. 125. Ellene Ellenőrizzük a 125-öst. Megnyitom. Close. Lezárom. Elutasítva. 121. Ellene. Elfogadva. 122, 23, 24. Ellene. Elfogadva. 126. Ellene. Elutasítva. 127. Ellene. Elutasítva. 18-as kompromisszum. Ellene. Elutasítva. Hm? A check. Ellenőrizzük. 18 18-as kompromisszumot ellenőrizzük. Valaki kérte, úgyhogy megtesszük. 18. Lezárom. Meglepetés. Egy kis meglepetés. túl sokat szavazzunk ma, ez igaz. 132. Ellene. Elutasítottuk. 134. Ellene. Elutasítottuk. 135. D. Ellene. Elutasítottuk. 136. Ellene elfogadtuk 137 és 8 ellene, elutasítottuk 139 ellene, elfogadtuk 141 ellene, elfogadtuk 143 ellene, elfogadtuk 144 ellene, elfogadtuk 145 ellene, Elfogadtuk. 147. Ellene. Elfogadtuk. Imko 13. Ellene. Elfogadtuk. 149. Ellene. Elfogadtuk. 148. Ellene. Jó. Szerintem elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. 152 ellene, elfogadtuk. 150 ellene, elfogadtuk. 19-es kompromisszum ellene, senki. Elfogadtuk tehát. 156 ellene, elfogadtuk. 157 ellene, elfogadtuk. 159 ellene, elfogadtuk. Imko 17, ellene, elfogadtuk. Imko 20, ellene, elfogadtuk. Kult 3, ellene, elfogadtuk. Kult 16, e, 16, ellene, elfogadtuk. Kult 18, ellene, elfogadtuk. Imko 10, ellene, elfogadtuk. 162, ellene, elfogadtuk. 163, szóbeli kiegészítése ellene elfogadtuk. 164 ellene elfogadtuk. 20-as kompromisszum ellene elfogadtuk. 168 ellene elfogadtuk. 21-es kompromisszum ellene elfogadtuk. 172-es ellene elutasítottuk. 173 172-t elutasítottuk. Na jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 172-t. Ellenőrizzük. Megnyitom. A szavazást lezárom, a szavazást. Jó? Néha, stb. Nem működik, de Na jó. Tehát akkor most ön ellene van, de ez nem elég. Na jó, 173. Ellene. Elfogadtuk. 174. Ellene. Elutasítottuk. 175. Ellene. Elutasítottuk. 176. Ellene. Elfogadtuk. Imkó 6. Ellene. Elfogadtuk. 177 ellene elfogadtuk, 178, ellene elfogadtuk, 179, ellene elfogadtuk, 22-es kompromisszum, nem, nem, nem, 9-es, 9-es elnézést, 9-es módosító ellene elfogadtuk, 22-es kompromisszum ellene elfogadtuk, 12-es ellene elfogadtuk, 23-as kompromisszum ellene elfogadtuk, 24-es kompromisszum, ellene elfogadtuk, 19D, ellene elutasítottuk. 20D az ezzel megegyező volt, 21-es ellene elfogadtuk, 22 ellene elfogadtuk, regi A, ellene elfogadtuk, regi B, ellene elfogadtuk, egyes, ellene elfogadtuk, kettes, ellene elfogadtuk, hármas, ellene elfogadtuk, négyes, ötös. És az árószavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. El. A gép is már teljesen elfáradt. Lezárom a szavazást. Mi? Gratulálunk. És akkor most jöjjön a kafin jelentés, ő a következő. Ismét neki indulunk. 11, 12, 13, 14 blokkban szavazunk. Ki támogatja melle, ellene? Elutasítottuk. 15-ös ellene elutasítottuk 16-os. 16-os ellene elfogadtuk. 2-es ellene elfogadtuk. 17-es ellene elfogadtuk. 3-as ellene elfogadtuk. 4-es ellene elfogadtuk. Most nem tudom. Ötös, folytatni kell ellene, elfogadtuk 18-as, ellene elfogadtuk 19-es, ellene elfogadtuk 20-as, ellene elutasítottuk 21-es, 21-es, nézzük meg a 20-ast, igen, gyorsan, gyorsan, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es elfogadtam, ellene elfogadtok 22-es, ellene elfogadtok 23-as, ellene elfogadtuk 24-es, ellene elfogadtuk 25-ös, ellene elfogadtuk 26-os, ellene elfogadtuk 27-es, ellene elfogadtuk 28-as, ellene elfogadtuk, 29-es ellene elfogadtuk, 30-as ellene elfogadtuk, 31-es ellene elfogadtuk, 1-es kompromisszum ellene elfogadtuk, 35-ös ellene elfogadtuk, 36-os ellene elfog, elutasítottuk, 37-es ellene elfogadtuk, 38-as ellene elfogadtuk. 39-es ellene, elutas, elfogadtuk, nem, 40-es ellene, elfogadtuk. Nézzük, ellenőrizni, a 40-es megnézzük, jó, 40 es ellenőrizzük. Open Megnyitom és lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 41-es ellene mellett elfogadtuk egyes ellene elfogadtuk, hatos ellene elfogadtuk, hetes ellene elfogadtuk, nyolcas ellene elfogadtuk, kilences ellene elfogadtuk, tízes ellene elfogadtuk, tizenegy az nincsen, olyan tizenegyes meg nincsen. Végszavazás következik. Végszavazás, bocsánat. Túl késő van. és akkor jön az utolsó. Ha, csodálatos, rendben. És akkor most az utolsó szavazás, Bütikófer úré, fontos. Ne, ne hagyjuk el. Egyes. Ellene. E, még egyszer, e, megnézzük. Egyes, megnézzük. Azt hiszem, hogy nem olyan egyszerű az ügy. Elutasítottuk. Kettes. Ellene. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ellene. Elfogadtuk. Hatos. Ellene elfogadtuk. Het, hármas kompromisszum, ellene elfogadtuk. Ötös kom, nem, négyes kompromisszum, Ö, négyes kompromisszum, négyes. Négyes kompromisszum ellene elfogadtuk. 13-as ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum ellene elfogadtuk. 17-es részenként első rész ellene, elfogadtuk, második rész, ellene, elutasítottuk, hatos kompromisszum, ellene, elfogadtuk. 22-es, ellene, elfogadtuk, 23-as, 23-as, ellene, elfogadtuk. 24-es, ellene elfogadtuk. 26-os részenként első rész, ellene Még egyszer, 26-os mellette ellene. Nézzük meg. Könnyebb. Nézzük meg. Első rész, tehát 26-os első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. És ellene. Öntesítottuk. 27-es. Ellene elutasítottuk, 28-as, ellene elutasítottuk, 29 két részben első rész. Ellene? Elfogadtuk második rész. Ha, 30? 30-as jön. Ellene? Elfogadtuk. Nézzük meg a 30-ast ellenőrizzük. De igen, a gép jön. Sok, már a gép se bírja sok ez neki. Ez a különbség az ember és a gép között elfogadtuk 31-es, illetve 7-es kompromisszum ellene elfogadtuk. 37-es szóbeli módosító ellene elutasítottuk. 38-as szóbeli ellene elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Ezt meg kell csinálni. És most mit csinálunk? A szavazás eredménye világos, gratulálunk! Igen, a maradék két napi rendi pont az majd később lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyi időt szántak erre, és jó munkát! Machen können.